ülést. A mai ülés jegyzőkönyvét jövő, a következő ülés elején kapjuk meg. Ha nincs megjegyzésük, akkor a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat elküldik az intézményeknek. Az